politikáért felelős Télientis biztos szólal fel. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a tragikus esemény szomorú módon emlékeztet azokra a kihívásokra, amelyekkel az instabilitás, a háború és a konfliktus tekintetében kell megbírkoznunk. Az elmúlt hetek azt mutatták, hogy a dzsihadisták az ország északi és keleti részein alássák az eddig elért eredményeket, ami a fejlesztést, a jogállamiságot, a kormányzást illeti, illetve a nők helyzetét, az alapvető jogokat, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A talibánnal szembenézve kötelezettséget kell vállalnunk támogatásra vonatkozóan, ami a Nemzeti Egységkormányt illeti, és biztosítanunk kell, hogy e, e, Afganisztán helyzete a nemzetközi együttműködés napirendjén marad. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés mindannyiunk számára. A talibán megtámadása nagyon komoly szenvedéseket okozott egy nagyon súlyos humanitárius helyzetben. Az általános helyzet pedig még mindig nagyon törékeny és instabil. A támadás, amelyet a civileket érintette, az orvosok határok nélkül kórháza elleni támadás kondúzban tragédia volt, amelyet sajnálatosnak tartok. Doktorként, orvosként és biztosként egyaránt ugyanis az orvosokat egyértelműen védi a nemzetközi humanitárius jog, és soha nem képezhetik támadást tárgyát. A legutóbbi riportok, beszámolók szerint úgy tűnik, hogy 12 orvos meghalt, és 10 beteg, beleértve három gyermeket is. Együttérzünk az áldozatok családjával, az orvosi személyzettel, illetve a humanitárius segélymunkásokkal. Együttérzésünket szeretnénk kifejezni Afganisztán lakói iránt, akik nagyon súlyos konfliktust élnek meg, és azok iránt, akik tudásokat, sőt életüket áldozzák azért, hogy javítsák az afgán nép életkörülményeit. Az MSF a Kunduzi kórházat rendkívül megpróbáló körülmények között üzemeltette, és nem csupán ott. Magam is láttam számos alkalommal a válságterületeken tett látogatásaim során, hogy milyen életmentő munkát végeznek a legakutabb vészhelyzetekben. Az MSF mindig ott volt akkor, amikor mindenki más magukra hagyta ezeket az embereket. Például az ebolával kapcsolatban Libériában, Gínában és Sierra Leone-ban végzett munkájukat külön kiemeltem. Ugyanis a bátorságok, elkötelezettségük nélkül a világ még mindig küzdene azért, hogy az ebolát ellenőrzés alatt tartsa. Térjünk most vissza Afganisztánra. Az afgán gyermekek, nők és férfiak szenvedik el a pusztító humanitárius következményeit a több mint három évtizede tartó háborúnak és konfliktusnak. Nem csupán az MSF, hanem más humanitárius szervezetek is méltatást érdemelnek az elvégzett munkájukért ezt soha nem ismételhetjük elégszer. A parlament nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, amikor meg kell emlékeznünk az humanitárius segélymunkásokról és az emberi jogi jogvédőkről. Nagyon sokkal tartozunk nekik. Ahogy a más konfliktus helyzetekben a humanitárius segélymunkások életükkel fizetnek azért, hogy a leginkább kiszolgáltatottakat megvédjék. Azonban miközben megemlékezünk a bátor személyzetről, ugyanakkor nagyon határozatnak kell lennünk, hogy azt követeljük, védjék meg az életüket, és azok életét és méltóságát, akiknek segítséget nyújtanak. Ez a tragédia mutatja, hogy fennáll a kockázat, amikor az erőszakos konfliktusok elérik a városi területeket meg kell tenni mindent azért, hogy különbséget tegyenek a katonai és a civil célpontok között, beleértve az orvosi egészségügyi létesítményeket. Az orvosi egészségügyi személyzet életét meg kell védeni. Asun Shani mondta azt, hogy az afgán erők és a NATO által támogatott missziók köteles biztosítani a civilek, biztonságát, és nagyon pontosan kell eljárni a katonai műveletek során. Kiemelte, hogy az afgán és a külföldi erők nagyon komoly erőfeszítést kell tegyenek azért, hogy a közterületeket ne támadják a katonai műveletek során. Ugyanakkor viszont Afganisztán független emberi jogi bizottsága felszólított arra, hogy számoljanak be az elmúlt héten Kunduz városában a talibán által elkövetett támadásokról. A biztonság és a biztonsági és bírói szervezeteket pedig fel kell szólítani arra, hogy tegyenek igazságot. Az MSF és az ENSZ felszólított arra, hogy körültekintő vizsgálatot végezzenek a eseménnyel kapcsolatban az afgán elnök vállalta, hogy nagyon átlátható vizsgálatot fognak végezni ezzel kapcsolatban. Afganisztán és az Egyesült Államok kötelezettségvállalását üdvözöljük annak érdekében, hogy hamarosan egyértelmű eredményeket lássunk. Azonban ez a tragédia szomorú emlékeztetője annak, hogy Afganisztán még mindig meg kell találja a konfliktusból kivezető utat. Átfogó válaszra van szüksége a különböző nagyon nehéz kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznie. Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a főszereplőket bevonják, és fel kell vizsgálni az afgán biztonsági stratégiát. A középpontban azonban a helyi kormányzásnak kell állnia annak érdekében, hogy a helyi lakosságot megvédjék. Az afgán kormány Különböző lépéseket vállalt a hatékony végrehajtásra, azonban még várni kell. Természetesen készen állunk arra, hogy az afgán hatóságokat és az afgán népet kísérjük ebben a nehéz folyamatban. Ami pedig az azonnali lépéseket illeti, gyorsan értékelnünk kell annak szükségességét, hogy további humanitárius támogatást nyújtsunk. Ugyanakkor viszont felszólítjuk az afgán kormányot arra, hogy segítsék elő a humanitárius támogatás hozzáférését, kondu himnuszba, illetve lakóhelyüket elhagyni kényszerültekhez. Nagyon alaposan meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy egy humanitárius folyosót nyissanak Kondusz tartományban illetve valamennyi regionális érdekelt félnek közösen kell törekednie a tartós békére. Ez is diplomáciai munkán középpontjában áll, ahogyan azt a releváns nemzetközi szereplőkkel múlt héten New Yorkban megtárgyaltuk az ENSZ közgyűlésével egy időben tartott csúcs találkozón. Együtt kell működni a Nemzeti Egység kormányjal ebben a nehéz időszakban. Támogatjuk azt, hogy mindannyian az afgán nép mellett álljunk. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen a biztosnak, a frakciók nevében Danzson kollega először az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, az EPP frakció mindenek előtt részvétét szeretné nyilvánítani a Kunduzi Kórház elleni támadásban elhunyt 22 áldozat családtagjainak. A bombázás teljesen ki kell vizsgálni, és megfelelő szankciót kell hozni. Ez a hiba, amit ma elismert az amerikai parancsnokság, egy nap elviselhetetlen hezitálás után rámutat, hogy a kommunikációnak megfelelőnek kell lennie. Az MSF egyértelműen elmondta, hogy milyen támadásra került sor. Nagyon aggasztó a helyzet Afganisztánban. A tálib támadások van, illetve faria tartományban, illetve három északi afgán tartományban még nehezebb korszak kezdetét jelzik, mint amire számítani lehetett a nyugati haderők visszavonásakor. Észak-Afganisztánban történnek ezek az összecsapások, ahol korábban viszonylagos béke volt. Ez azt jelzi, hogy a, talib, a talibán a korábbi ö, ö, helyekről, ö, ahol jellemző volt a jelenléte, ö, ide is behatolt. Ilyen offenzívákkal kell tehát felvenni a küzdelmet az amerikai légitámadások nélkül, valószínűleg Kunduz és környéke tálib megszállás alatt lenne ma. Más felkelő csoportok is megerősödtek, és az iszlám állam is jelen van már Afganisztánban. A dzsihádista hálózatokban komoly toborzó munkát végez Közép-Ázsiában az üzbék iszlámista mozgalom, illetve az afgán-pakisztáni határon működő több ezer aktivista csatlakozása a harcokhoz megmutatja, hogy mennyire törékeny a helyzet. Nagyon fontos, hogy minél erősebben, erőteljesebben lépjen fel a nemzetközi közösség tömeges katonai beavatkozásra van szükség, hiszen annak megvannak a korlátai, hanem minél több országot kell bevonni, így Kínát és Oroszországot is a közös fellépésbe, hogy ne terjedhetjen, terjedhessen túl Afganisztán határain a konfliktus saját biztonságunk is érintett, továbbra is fontos Afganisztánban a rendezés. 2001 óta az ENSZ fennhatósága alatt kellene létrehozni egy támaszpontot, ami lehetővé tenni számunkra, hogy cselekedjünk. Köszönöm szépen. A Szociáldemokrata frakció nevében Kán kollega négy percet, percre kap szót. Elnök úr, frakcióm nevében mi együttérzéssel vagyunk a a támadásban tragikusan életet vesztőt áldozatok családjai felé. Úgy gondolom, hogy nagy, azok, akik bátran és önzetlenül dolgoztak az elmúlt hetekben, minden támogatást meg támogatjuk azokat az orvosokat is, és nagyra értékeljük, akik nap mint nap át, életüket kockáztatják azért, hogy másokat megmentsenek. Egyértelműen jelzett kórházról volt szó, a konfliktus mindenfele tudta pontos helyét. A támadásban 10 beteg, 12 munkatárs, 10 gyermek és 30, halálát látta, és 37-en megsebesültek. A frakciónk határozottan elítéli a támadást. A nemzetközi humanitárius jog értelmében a kórház kórház, a kórházban lévő emberek betegek és az alkalmazottak. Egy, or, egy gyógyászati létesítmény ilyen jellegű támadása bármilyen közörülmények között is elítélendő, mivel rendkívül súlyos a kár és a jogsértés is kritikus jelentőségű az, hogy független azonnali vizsgálattal maximális átláthatóság és beszámoltathatóság mellett a, felelősséget, a felelőseket vonják felelősségre. Ez, vannak olyan nemzetközi jogban elfogadott rendelkezések, amelyeket folyamatosan megsértenek. A dróntámadások, saját állampolgárok meggyilkolása az Egyesült Államokon, az Nagy-Británián kívül és Pakisztán légterében való dróntámadások és egyéb támadások civilek életét veszélyezteti. A cél pedig pont az, hogy az emberi méltóságot és emberi életeket védjük meg a terrorista támadásoktól. A nemzetközi jog sértése nem lehet kifogás a terrorizmus elleni harcban. Mindig is határozott válaszsal kell az EU-nak rendelkeznie. Az emberi jogok tisztelete, a jogállamiság tisztelete meg kell, hogy maradjon. Elítéljük a talibánokat. A talibán siker eh, Kondaszban és azon körül korrupt és visszaélést eh, teret adó kormányok működésének eredménye. Éppen ezért eh, a, arra van szükség, hogy közösség építse a konszenzust megfelelő megbékéltetési erőfeszítésekre van szükség, erő, egyébként súlyosbodik a helyzet. Az EU és a nemzetközi közösség pedig diplomáciával, tárgyalásokkal kell, hogy támogassa ezt a folyamatot. A regionális folyamatok alapján hosszú távú békére, biztonságra van szükség a térségben. A Pakisztánnal való együttműködés különösen fontos. Üdvözöljük ezért, hogy részt vesznek a megbékélési folyamatban, és támogatjuk folyamatosan a javuló kapcsolatokat, az együttműködést Kabul és Iszlamabad között. Afganisztánt nem szabad elfelejtenünk a súlyos válság közepette sem. Üdvözöljük ezért ezt a segítséget, amelyet ma a Kondasz térségben a civileknek nyújtanak. Több, kilométer távos, több ezer kilométer távolságban is, mi Európában is érezzük az, instabilitás, az afgán instabilitás hatásait. Nagyon sokan elhagyják országokat, több mint három évtized konfliktus sújtja az országot, pedig sürgetően békére van szükség. Az Egyesült Államok eh, hibának minősítette ezt a támadást, de ennek ellenére szükség van a független vizsgálatokra. Nem csak eh, az iszlámvilágot, hanem orvosi létesítményeket is támadnak a világ minden pontján. Az ilyen jellegű eh, tragédiáknak nem szabad újra előfordulnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kán kollega. Másfél percre de Mészmáker kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is alapvetően csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Az ECR frakció nevében én is együttérzésemet nyíltatom a túlélőknek, a az áldozatok családtagjainak. Mindannyiunkat sokkolt, mélyen érintett. Mi is követeljük a független vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan fordulhat ilyen elő. Hogyan fordulhat elő, hogy egy légitámadás támadás áldozatai, kórházi alkalmazottak és páciensek. Nem szabad ezt az amerikai katonaságnak, hadseregnek megengedni. Már 14 éve jelen vannak Afganisztánban a bombázás, elfogadhatatlan az, hogy a bombázásnak kollaterális áldozatai kára is vannak. Garantálni kell az ott élők biztonságát. Még a talibán harcosok, még ha voltak is talibán harcosok a kórházban, akkor is először a a, a személyzetet kellett volna biztonságba helyezni. Az, aztán, az afgán hatóság a talibánok előretörését tapasztalja, és defenzívába kényszerült. A miniszter az afgán seregeket nem megfelelő felszereléssel, ruházattal kell, hogy a talibánokkal szembe küldje. Ilyen körülmények között támadtak az amerikaiak egy rossz, rosszul megszervezett bombázással. Hogyan lehet egy tízszer kisebb erő, nek feladni egy város feletti irányítási jogot. Ez továbbra is kérdés. Hogyan lehet az ellenőrzést félbeszakítják az előadót elnök. Köszönöm szépen, de Mészmaker kollégának két percre Ausztravicsus kollega az ALDE nevében szólal fel. Mr. Chairman. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Az ALDE nevében felszólalva azzal szeretném kezdeni, hogy együttérzésemet fejezem ki az áldozatok családja felé. Kunduzban egy kórházat választottak célpontul, ez egyértelműen hiba volt, azonban a körülmények még mindig nem egyértelműek. NATO és az afgán hatóságoknak dönteniük kell arról, hogy egy alapos, pártatlan vizsgálatot végeznek egy tragikus eseménnyel kapcsolatban. Ami Kunduzban történt, egy rettenetes hiba volt, egy tévedés, azonban nem szabad ezt elszigetelt eseményként kezelni. Kunduz meghódításával a Talibán az elmúlt 14 év legfontosabb hódítását valósítatta meg. Több mint hatszor következett be az elmúlt 7-8 évben olyan esemény, ahol például hasonlóképpen az arab országokhoz, illetve poszt-szovjet államokhoz hasonló események bekövetkeznek. Ez mindig nagyon aggasztó. A talibánt ugyanis le kell küzdeni azért, hogy Afganisztán tiszta lappal indulhasson. Ezért szilárdan hiszem, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt az általános, soha nem tapasztalt támogatást, amelyet Afganisztán biztonságába és fejlődésébe fektettek. Nem szabad Irak és Szíria hibáit elkövetnünk. Jelen pillanatban pedig afganisztáni erőfeszítéseink túlságosan gyengék. Alapvető fontosságú, hogy az afganisztáni előrelépéseket fenntartsuk a katonasággal katonai területen, illetve a fejlesztés területén. Nagyon határozott fellépésre van szükség, tehát és elkötelezettségre Afganisztán jövője szempontjából. Azonban a tétlenség és a zavarodottság ahhoz vezet, egy olyan jövőhöz vezet, amelyet az afgán nép nem érdemel. Köszönöm. Köszönöm szépen Astravicius kollégának. Konesna kolléganő három percre kap szót a GUE nevében. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt. Köszönöm, hogy támogatták a javaslatunkat, hogy folytassunk plenáris vitát erről a témáról. Eljött az idő, hogy a fekete-fehér gondolkodást félretegyük. Ártatlan emberek haltak meg, amikor másokról gondoskodtak, és a világ egyik legveszélyesebb országában teljesítettek szolgálatot. Az elismerés helyett egy óra bombázást kaptak, és a régió egyetlen kórházát rombolták le. A páciensek és egészségügyi dolgozók haltak meg. Ez egy borzalmas bűncselekmény, nincs ennél jobb kifejezés rá. Nemzetközi jogsértés, bűncselekmény történt szombaton, és nagyon ügyetlen mentegetőzést hallottunk bocsánatkérés helyett az áldozatok érdekében is gondoskodni kell arról, hogy teljes körű vizsgálatra kerüljön sor. Csak így lehet megmutatni, hogy ki volt a vétkes, és csak így lehet azt demonstrálni, hogy a nemzetközi jog mindenkire érvényes, nincs kettős mérce az ilyen barbár cselekedetek esetében. A bocsánatkérés nem lesz elegendő, még akkor sem, hogyha olyan országtól érkezik, amely a demokrácia és a civilizáció őrének mutatja be magát, mégis az okozója volt ennek a cselekménynek. Hogyha senkit nem marasztalnak el, akkor nincs értelme nemzetközi jogot alkotni. Végül pedig szeretnék részvétet nyilvánítani az áldozatok családtagjainak, illetve az orvosok határok nélkül szervezetnek, és elnök úr, kérem, tartsunk egy perces néma felállást. Köszönöm szépen, másfél percben Lambert kollega a zöldek nevében. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan a biztos úr is elmondta, nagyon sokan találkoztunk már az MSZF-fel, amikor nagyon próbára tevő helyzetekben helytáltak. Tisztelem a tisztességüket, függetlenségüket és a megkülönböztetésmentességet, ami az áldozatokat, illetve az ápoltakat illeti. Azt elhiszem, hogy ez bizonyos rezsimeknek problémát jelent, ugyanis, de azt is jelenti, hogy az MSF és más orvosi szervezetek, jótékonysági szervezetek elnyerhetik a helyi lakosok bizalmát. Szeretnénk együttérzésünket kifejezni azok felé, akik szeretteiket, barátjukat, kollégájukat veszítették el. Az embereknek ugyanis a gyógyítás helyszínén biztonságban kell érezniük magunkat, és ilyen létesítményekre oly nagy szükség van. Kérdések merülnek fel újra és újra azzal kapcsolatban, hogy a precíziós bombázások alatt mit értenek, és mi az érték az ilyen bombázásoknak. Azt hallottuk, hogy ez háborús bűnnek is minősülhet. Minden esetre a nemzetközi humanitárius jog nagyon súlyos megsértése. Támogatjuk tehát az MSZF felhívását, hogy független vizsgálatra kerüljön sor. Akár milyen kellemetlen lehet ez, de az elszámoltathatóság alapvető fontosságú. És ahogyan elhangzott, valamennyi háborús bűnt ki kell vizsgálni. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen. Korau kollega az FDD nevében egy perc. Buongiorno, colleghi. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák. Meghallgattam az előttem szólókat és arról beszélt mindenki, hogy a tálibok előretörése a probléma. Szerintem inkább el kellene gondolkodni azon, hogy mit jelent a békefenntartás kifejezés. Hogyha a Google-ba beírjuk azt, hogy NATO hibák, illetve baráti tűzben elhunytak, stb., azt látjuk, hogy több ezer tévedés történik, és nagyon sok polgári személy hal meg. Eljött az idő, hogy hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit tehetünk most a kunduzi támadás után, ahol polgári személyek haltak meg, emberek, akik azért voltak ott, hogy emberéleteket mentsenek, kérjük, követeljük a teljes körű, átlátható, független, elfogulatlan eh, vizsgálatot. Persze ettől nem fognak feltámadni az emberek, akik meghaltak. Nagyon fontos, hogy akik a hibát elkövették, fizessenek érte. Köszönöm szépen, Korao kollega. A következő Borgézió kollega az INF e nevében egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság válasza tulajdonképpen kitérő. Olyan, mint a 16. században a jezsuiták nyilatkozatai, de óriási hiba nem kijelenteni, hogy hibáztak. Európa mindig az értékeikről, értékeiről beszél. Éppen ezért fontos lenne, hogy meg, a végre megnézzük, hogy a drezdai bombázás nem volt-e háborús bűn. Európának mégiscsak fel kell lépni azzal szemben, ahogy most eljártak, de ha valaki nem elég bátor ehhez, hát nem igazán tudom, hogy akkor azt el lehet-e fogadni. Köszönöm szépen Borgézió kollégának, végül pedig még egyszer megadom az alelnök úrnak a szót. Stylianidis kül- és biztonságpolitikai biztosnak. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő, kedves kollégák! Nagyon köszönöm ezt az eszmecserét, ezt a nagyon tág konszenzust, ami azt illeti, hogy nagyon konkrét vizsgálatra kerüljön sor, és természetesen nagyon konkrét eredményeket várunk ettől a vizsgálattól. De szerettem volna újra elmondani a legfontosabb elemet, ami az, hogy az Európai Unió a Nemzeti Egységkormányal a továbbiakban is együttműködik, e nehéz időszakot is beleértve. Ezt nagyon fontosnak tartom. Támogatni fogjuk a kormányt, és megteszünk mindent telhetőt azért, hogy megvédjük a talibán rendszer megbuktatása óta elért eredményeket. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb elem, sőt előfeltétele annak, hogy bármilyen progresszív munkát végezhessünk Afganisztánban. Természetesen mindannyian itt a parlamentben, illetve az összes Európai Uniós intézményben azt várjuk, várjuk a vizsgálat eredményét, még egyszer pedig szeretném köszönet, szeretnék köszönetet mondani vitáért. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak. Ezzel a meghallgat